Wznawiam posiedzenie. Witam panie i panów posłów bardzo serdecznie. Witam. Megnyitjuk a délutáni ülést. Mindenkit üdvözlök, üdvözlöm a biztos urat a tegnapi ülés jegyzőkönyve és az azon elfogadott szövegek már rendelkezésre állnak. Ezzel kapcsolatban van valakinek valami észrevétele, amennyiben nincs észrevétel, akkor ezeket a, ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak minősítjük. A tanács